Bene colleghi, diamo inizio alla commissione. Benvenuti a tutti. Approvazione dell'ordine del giorno. Kedves kollégák, fogadjuk el a napirendet. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy egy kis késés volt, de ezt a koordinátorokra fogom. Ez a koordinátorok hibája. Na most, akkor mégiscsak fogadjuk el a napirendet. Napirenden volt, hogy az ír miniszterrel, Simon Kövenével fogunk beszélgetni, és hogy ő beszámol nekünk az írelnökség eredményeiről, de néhány Írországban bekövetkezett esemény miatt ma és holnap Simonnak mindenképpen Írországban kell majd lennie, úgyhogy ezt a napirendi pontot töröljük, de Simon azt kérte tőlünk, hogy eljöhessen valamikor később egy szakbizottsági ülésre. Nagyon sajnálja, hogy most nem lehetett itt, de szeptemberben készen áll arra, hogy eljöjjön és beszámoljon az írelnökség eredményeiről, akkor ezzel a változtatással el tudjuk fogadni a napi rendet? Hogyha igen, akkor ez rendben is van. Szeretném elmondani, hogy interneten, webstreamingen követhető a mai ülés, és hogy teljes nyelvi rezsimmel dolgozunk, tehát minden nyelven lehet hallgatni a tolmácsolást, és hozzá is lehet szólni. A negyedik napi rendi pont a május 29-30. ülés jegyzőkönyvének elfogadása, amennyiben az ülés végéig nem kapok ezzel kapcsolatban megjegyzést, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak fogom tekinteni. Ötös pont a mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat Giancarlo Scotta az előadónk. A rendelet kapcsán Scotta úr tehát az előadónk. A szavazás május 31-én volt, és hét módosítót el is fogadtunk, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb meg tudunk majd egyezni ezzel a szöveggel kapcsolatban. Aztán volt egy trialógus decemberben, és utána már 2013-ra áttérve, január 24-én és április 9-én voltak ezzel a témával kapcsolatos ülések. Az előadó és az árnyék előadók is szerveztek találkozókat, és szeretném megkérdezni, hogy Scotta úr kíván-e hozzászólni, hogyha nem, akkor szavazzunk, de egy úr szót kér. Köszönöm szépen, egy ügyrendi pont lenne. Strasbourgban felejtettem a szavazókártyám a, Strasbourg, a, a szavazógépben. Gondolom, hogy szavazhatok kártya nélkül a mai napon. Viszont, hogyha el kell mennem a szavazókártyámért, akkor mire elérek Strasbourgba és visszaérek, nyilván véget ér a szavazás. Semmi probléma, mondja az elnök. Garcia Perez úr, illetve asszony, köszönöm szépen, elnézést kérek, nekem sincsen szavazókártyám, úgyhogy én is kártya nélkül fogok szavazni. Rendben van, akkor a szavazást meg is nyitom. Elektronikus szavazás lesz. A két hozzászóló kollégának hozzáadjuk majd a szavazatát. Kérném, hogy ők majd készfeltartással szavazzanak. Egnyú, kérném, hogy jelezd, hogy hogy szavazol. Rendben van. Akkor a szavazást lezárom valami nem működik már? Ellene szavazol, Márk? Vagy mellette? Hogyan adjam hozzá a szavazatodat? Jó, akkor hozzáadjuk a kollégák szavazatát, akinek nincsen kártyája. Jó, akkor a végeredmény 27 igen, 8 nem szavazat. Némi információt szeretnék kérni, elnök úr. Ennyi kollégám hozzászólása is mutatja, hogy van némi probléma a szavazókártyákkal, de azért elmondanám, hogy mindenkinek kettő darab szavazókártyája van. Portel az, hogy irodájában van egy brüsszeli szavazókártya is, úgyhogy Egnyúrnak üzenem, hogy nem kell elzarándokolni a Strasbourgba, mert itt is van neki egy szavazókártyája. Rendben van, de az ötös pontot lezártuk, akkor nézzük a hatos napi rendi pontot. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályok. Pablo de Castro kolléga az előadónk, és kilenc módosítóval kell megbirkóznunk. Mindenkit arra kérnek, hogy egy kicsit maradjon csöndbe és figyeljen rám. Hol is tartottam? Ott tartottam, hogy kilenc módosítónk van. és még hat módosító érkezett az Agri részéről, valamint egy vélemény, amit az INTA készített el. Kollégánk Albert Dess volt a jelentéstevő, és az INTA-ban pedig született 12 módosító. Azt kérném, hogy az egyest és a hetest vonják vissza, mert ezek olyan módosítók, amik a 43.3-ra vonatkoznak. Ez a közös KPS-re vonatkozik, és hogyha a Danten jelentést figyelembe vesszük, akkor koherenciába kell kerülnünk ezzel a szöveggel, ezért az 1-es és a 7-es módosítót vissza kellene vonni. Azt is szeretném elmondani, hogy Ayuso kolléga részenkénti szavazást kért az INTA 8-asával kapcsolatban, illetve elnézést, külön szavazást. Desz kolléga parancsoljon, vagy mégsem? Szavazhatunk? Hogyha nem kíván hozzászólni, rendben van, akkor szavazzunk. Egnyó és a többiek szavazatát megint külön fogjuk majd hozzáadni. Sőt, lehet, hogy az lesz a legjobb, hogyha mindenki kézfeltartással szavaz. Ki van mellette, az INTA hármasának mellette? Ki van ellene? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Inta négy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Inta 5 mellette, ellene, tartózkodás. Én azt mondom, hogy elfogadtuk, én úgy számoltam. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Inta 6 mellette, mellette, most ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Az INTA 6-ost ellenőrizzük géppel, a szavazást megnyitom. Should take it uh, solo a new for, yeah? yeah. Okay. A kézzel adott szavazatokat hozzá fogjuk adni, a szavazást most lezárom. 15-15 volt géppel, és akkor hozzá kell még adnunk a kézzel leadott szavazatokat. Elfogadtuk. 15-15 volt a szavazás, Egnyú igennel szavazott, az 16-15, úgyhogy az Inta hatosát elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás úgy vélem, hogy elutasítottuk. Hetes mellette. Ellenőrizzük a 14-es, lépjünk vissza? Jó, ellenőrizzük. A 14-es Ayuso féle módosítást fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom. És egy nyúr igen szavazatát hozzá fogjuk adni az eredményhez és Irácsa pedig ellene szavaz. 14-16, nem nemmel szavaz, Egnyú igennel szavaz. Marian? túlzottan megsütött a nap a fejemet, és rosszul szavaztam, ellenébe szavaztam a saját frakciómnak, úgyhogy szeretnék én is úgy szavazni, ahogy a frakcióm, bocsánat, rossz gombot nyomtam meg. Még nem késő, remélem. Colleghi, eh, rifacciamo il voto per cortesia. Nos, kedves kollégák, szerintem ismételjük meg ezt a szavazást, tehát újra szavazásra bocsátanom a 14-es Ayuso. Megnyitom a szavazást. És eh, egy mellett egy ellen 15-15 elutasítva a döntetlen. Az INTA hetes következik, kérem kézzel szavazzunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos os módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez ott a, a nyolcas módosító, mellette ellene elfogadva. Ezt követi a nyolcasnál az INTA 8-asról van szó, itt részben részenként szavazunk az első részt, ki támogatja, a második részt elfogadtuk, második el tartózkodás, szintén elfogadtuk. Nagy többséggel. 9-es módosító. Szóbeli módosító is van itt. az 5 helyett 7 évben kéne ezt meghatározni. Azt javaslom tehát, hogy a szóbeli módosítót fogadjuk el. Fel is olvasom angolul. 7 évre, nem 5 év. Tehát a 7 years módosítva, így ezzel alapján szavazunk mellett ellene tartózkodás elfogadva. Az INTA a tízes mellette ellene, vagy mellette egyelőre ellene elfogadva. 11-es INTA mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es inta mellette ellene tartózkodás elfogadva. A preambulum következik a 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító az előadótól mellettem elfogadva. Inta egyes mellette ellene tartozkodás elfogadva, Inta a es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a módosított javaslatról szavazunk elektronikus úton. Ez egy jogalkotói javaslat, ezért elektronikusan kell róla szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy nyú a tartózkodásával. Jó. Mely 32-en mellette szavaztak, és most elektronikusan szavaztak a jogalkotási állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És itt is azt mondhatom, hogy elfogadtuk. Köszönöm az utolsó szavazás arról, hogy a tanácssal meg kell kezdeni a tárgyalásokat az első olvasatban való megállapodásra. Szavazunk, lezárom a szavazást. Lezárom, mint mondtam. Nagy többség, 30 szavazat mellette. Köszönöm szépen, ezt a pontot ezzel lezártuk. Ezzel a szavazásoknak vége van. Dunque, colleghi, andiamo adesso al punto 7 all'ordine del giorno. Attenzione, il punto... Következő napi rendi pont, a hetes napi rendi pontról van szó. Kérem, hogy a cím ne zavarja össze önöket ugyanis az a téma, amelyről beszélünk, az átmeneti szabályokkal foglalkozik a közös mezőgazdasági politikáról van, tehát általában szó, méghozzá annak az átmeneti szabályairól. Ez az első vita itt a szakbizottságban Albert Tesz, az, aki a jelentést készíti róla. Mielőtt a jelentés készítőnek megadom a szót, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kap reformjára vonatkozó állásfoglalásból vannak elemek ebben, és ez az a csomag, amelyről az írelnökséggel tárgyaltunk. Vagyis a koordinátorok ülésén éppen ez került szóba nemrégiben, és a tárgyalás szakaszában vagyunk. Ennyit szerettem volna előjáróban elmondani, és megadom Albertnak a szót, hogy röviden mutassuk a jelentést. Parancsolj! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ahogy az elnökünk is pontosan elmondta, hát tulajdonképpen a koordinátorok ülésén is már ezt szerettem volna mondani, illetve elmondtam, hogy sok minden, amit itt megvitattunk, azt még a tanácson nem egyeztettük véglegesen, és ezért a bizottság véleményét még zárójelben kell kezelnünk, és ezért, mivel ez még nincsen kitárgyalva, ezért nehéz lesz ezeket a zárójeleket kitölteni. Tehát miről is van itt szó? Ez egy nagyon technikai jellegű, nagyon nehéz jelentés, hiszen más irányelvekre és rendeletekre utal folyamatosan vissza. Éppen ezért nagyon fontos, hogy közösen próbáljunk ezeket az átmeneti intézkedéseket a lehető legjobban kialakítani. Rögtön kezdetben kérném önöket arra, hogy a gyors, a módosítási igényeiket minél gyorsabban közöljék velem, annak érdekében, hogy a kollégák a különböző kormányaikkal vegyenek, lépjenek kapcsolatba, és egyeztessék ezeket a kéréseket, hogy a jelentésben minél hamarabb be tudjanak kerülni ezek a kérések, igények. A szöveg kifejlesztése során nagyon fontos, hogy ezeknek az átmeneti intézkedéseknek jó kell illeszkedniük, tehát vagy az előzőket kell e, egy évvel meghosszabbítani, vagy pedig már új e, intézkedéseket kell bevezetni. Tehát gyakorlatilag itt vagy a, a régieket kell egy évvel meghosszabbítani, vagy új programokat kialakítani, de ez nyilván bizonyos kockázatokkal jár, hiszen ezeket engedélyezni kell, ugyanis hogyha egy programot utólagosan nem engedélyeznének, akkor az a probléma keletkezne. Vagy a harmadik lehetőség, hogy a régi programot, régi érvényességet, de ez, ez is problematikus, hiszen tudjuk, hogy itt nem áll minden esetre rendelkezésre megfelelő intézkedés. Tehát gyakorlatilag azért itt el kellene gondolkozunk arról, hogy melyik legyen ezek közül a megoldások közül az, amivel élni kívánunk. Vannak módosítási kérések, indítványok, ahol már gyakorlatilag azt kérik, hogy már 2014-ben induljanak a támogatások. Ez egyébként a bizottsági javaslatban nem szerepelnek, annak érdekében, hogy ne keletkezzen késlekedés, és beruházásokat is el lehessen végezni. Én azt gondolom, hogy észszerű lenne, hogyha a befektetéseket 2014-ben már támogathatnánk ebben, ennek keretében. Van egy további kérés, hogy a bizottság azt gondolja, hogy módosításokat kell végrehajtani, ugyanis a tagállamoknak több időre van szükségük, mint a bizottság által javasolt hét napra, ugyanis hát, dönteniük kell tudni arról, hogy hol akarnak élni rugalmassággal. Én legalább három hónapot javasolnék, nem tudom, hogy a bizottság hogy talált azt ki, hogy a tagállamoknak hét napon belül kelljen döntést hozniuk, hiszen gyakorlatilag hét nap alatt, hát egy minisztertanácsi ülést se lehet rendesen összehívni, tehát nem tudnak dönteni, én azt gondolom, hogy mindenképpen három hónapra kellene ezt módosítani. A rugalmasság, a pillérek közötti rugalmasság átcsoportosítás tekintetében, ahogy ezt már megvitattuk az előbb is, nagyon fontos, hogy a transfer csak a tagállamoknak kellene engedélyezni, ahogy ezt a bizottság is javasolta, hiszen ezzel kapcsolatban vita zajlik, hogy az első pillérből a második pillérbe lehetséges legyen áttranszferálni eszközöket, illetve hogy a másikból az elsőbe is. És a bizottság a tagállamokat nevezte meg, akik a javaslatban szerepelnek, akiknek a második pillérből az első pillérbe való alokálásra lenne lehetőségük. Ezek olyan tagállamok, amelyeknek a második pillérben elég sok forrásuk van, és ezért nyilván ő nekik észszerű lehetne, hogy ezt átalokálhassák az első pillérbe, de az lehetetlen, hogy egy például mint Dánia a második pillérből a, azt az összeget, ami még ott megmarad, azt még átvihesse az első pillérbe is. De például Bulgária, amely nagyon sok eszközzel rendelkezik a második pillérben, az elsőben viszont csekély forrásokkal, és ezek az országok, tehát már azzal a kívánsággal értek, hogy 2014-ben már szeretnének élni a transferálás lehetőségével. A jelentésben egyébként még nagyon sok releváns kérdés is kérdőjellel szerepel. Remélem, hogy a bizottság konszenzust fog tudni teremteni azt illetően, hogy hogyan tudunk ezekben majd eljárni. Van egy olyan kérés is, hogy az új tagállamok a régi rendszert szeretnék megtartani, és hogy ezt, hogyha megkívánják lenni, akkor 2014-től ezt megtehessék, tehát hogy milyen forrásokat lehessen alokálni, és erről beszélnünk kell, hogy 2017-től ezt az ablakot meg lehessen -e még egyszer nyitni, annak érdekében, hogy itt korrektúrákkal lehessen élni, hiszen lehetséges, hogy észszerű is lehet ez, hiszen az a kap időszakos ellenőrzése, vizsgálata ekkorra fog esni. Lehetséges, hogy a cukor és a bor területén ez esedékes lehet, hiszen a cukor esetén 2017-ig döntés született arról, hogy hosszabbítás történik, de nagyon fontos, hogy itt és mentesen, mehessenek tovább a dolgok 2017-ig ez a cukorterületén így lesz, de hogy a bor esetén ezt figyelembe lehet-e majd venni, ebben nem vagyok biztos. Hát ezek a pontok, amelyeket ki akartam, ki akartam még itt emelni. Még egy pont, hogy a teljes kap reformot gyakorlatilag életbe kívánjuk léptetni. Hogyha azt mondjuk, hogy 2014 elején kezdődik az agrárreform, akkor vegyük figyelembe, hogy egy külső konvergenciát is figyelembe kell vennie, ami időben, akár 2014-ben is kezdődhetne, hiszen itt a külső konvergencia miatt nagy ügyelni kell arra, hogy például az érintett államok számára, mondjuk a balti államok szemszögéből ez egy nagyon jogos igény lehet. Azt gondolom, hogy minél gyorsabban kell ezeket a pontokat megvitatni, hogy még a nyári szünet előtt ezt a jelentést elkészíthessük. Én még szeretném a jövő hét során ezt a jelentést elkészíteni, és át szeretném adni a fordítóknak annak érdekében, hogy még, elnök úr, e, már most elmondom, hogy szeptember végéig szeretném az egészet megtárgyaltatni. Hát szeptember eleje az nem reális, de szeptember végéig azt gondolom, hogy meg tudjuk vitatni a dossziét. Várom a javaslatokat. Köszönöm. Molto bene, grazie Albert. Abbiamo avuto quindi una presentazione di questo. Köszönöm Albert ez volt tehát ennek a rendkívül fontos témának a rövid bemutatója, az átmeneti szabályokról van szó. És kérek mindenkit, hogy ne zavarjon össze senkit a hetes pont címe. Ugyanis most az egész kapról beszélünk, azon, annak az átmeneti szabályairól. Köszönöm Albert, Andrew, köszönöm szépen Elnök úr, köszönöm Albert Dessnek, hogy bemutatta ezt a jelentést. Úgy vélem, ez egy rendkívül fontos és érzékeny téma is egyben a tagállamokban, főleg azoknak, akik a vidékfejlesztésben dolgoznak, és jelentős részt hasítanak ki maguknak a vidékfejlesztésre. Szerintem ezt az átmeneti évet a lehető legegyszerűbben alakítsuk. Eddig abból indultam ki, hogy az lenne a legészszerűbb, hogyha a régi programokat új pénzzel finanszíroznánk ebben az egy évben, aztán 2015. január 1-ével a forduló nappal a vidékfejlesztés kifizetéseit is összhangba hozzuk az új szabályokkal. Tehát a cél az kell, hogy legyen, hogy a teljes jogbiztonságot biztosítsuk az üzemek számára, a gazdaságok számára, Számos állam és Ausztria is ezek közé tartozik. Esetében azt mondhatom, hogy az lenne jó, hogyha a beruházási támogatás forrásait újra ki tudnák fizetni. Itt a bizottság javaslata nem kielégítő, egyáltalán nem. Egyébként a legutóbbi reform esetében is 7 évvel ezelőtt volt egy átmeneti év, és akkor is sikerült megoldást találni. A probléma ugyanis az, hogy számos tagállamban már sok-sok hónapja, vagy akár éve is a beruházási forrásokat nem tudják kifizetni, mert az első években többet fizettek ki, előrehozták a kifizetéseket, és most természetesen a gazdaság vezetői Számos területen várják az új támogatási periódust, mert átépítésekre van szükség, mint például az állatvédelem területén. Ezért nagyon fontos, hogy a gazdaságok számára a beruházási támogatásoknál találjunk egy megoldást. A területalapú kifizetéseknél ilyen problémáink alapvetően nincsenek, vagyis ha a régi programokat folytatni tudjuk, akkor az működőképes is egy megoldás, vagy egy javaslat lehetne az, hogy a tagállamot felhatalmazzuk arra, hogy a beruházási területen a kifizetéseket átvállalja, vagyis a tagállam engedélyezi a meglévő kritériumok alapján természetesen, hogy erre az évre a gazda lehetőséget kapjon arra, hogy kérvényeket nyújtson be, Szerintem ez egy egész jó megoldás lenne. Egyébként pedig üdvözlöm azt a menetrendet, amit bemutattál, hogy szeptember végén már szavazunk erről a jelentésről, mert a legnagyobb probléma a mezőgazdasági területen az most a bizonytalanság, ami jellemzi a helyzetet. Megvannak a politikai döntések most már, de a reformmal, az új reformmal, senki se tudja, hogy mi is lesz ennek a vége, és hát ebben az átmeneti évben, hát nagyon várják a gazdaságok, hogy végre pénzhez jussanak. Én úgy gondolom, hogy a lehető leggyorsabban kellene megoldást találnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm Elizabeth. Erik, parancsolj. Utána Jordan. Köszönöm szépen, elnök úr mivel hogy írásos szövegünk nem volt, ezért a hetest meg a kilencest egy kicsit nehezen tudom összekapcsolni. Pedig tudom, hogy ezeknek elvileg össze kellene kapcsolódniuk, és ami engem illet, természetesen megnéztem a bizottság javaslatait, és ezekkel kapcsolatban szeretnék nyilatkozni. Először is nézzük az általános értékelést. Ami a reformot illeti, a közös KPS, a horizontális szabályok és a vidékfejlesztés, ezek majdnem teljes mértékben alkalmazandóak lesznek 2014. január 1-től, ami pedig a közvetlen kifizetéseket illeti, erre vonatkoznak a legfontosabb átalakítások, a legmélyebb átalakítások. Ezek is január 1-től érvényesek, viszont a közvetlen támogatások csak időben egy kicsit később lépnek érvénybe, pedig ezek nagyon komoly változtatásokat jelentenek. Itt van például a zöldítés, amely a reform egyik sarokköve mindannyian érezhettük, amikor gazdákkal beszéltünk, amikor a mezőgazdasági ágazat képviselével beszéltünk, hogy már nagyon régóta várják ezt a reformot, hiszen a mezőgazdaságban dolgozóknak komolyabb perspektívát kell nyújtanunk. Nagyon sokan úgy gondolták ugyanis, hogy a mezőgazdasági politikák egyszerűen nem alkalmazkodtak az ő elvárásaikhoz. Most reméljük, hogy megszületett egy jó szöveg méghozzá olyan, ami mindenki számára elfogadható, még hogyha nem is ideális. A tárgyalóktól mindenképpen azt vártuk, hogy ír elnökség alatt zárják le ezt a háromoldalú egyeztetést. Hát most arra várunk, hogy ezek a döntések valóságá váljanak. Ne felejtjük el, hogy az euroszkeptikusok tábora folyamatosan növekszik, és a hitelességünk múlik azon, hogy ezeket a szép szavakat mikor fogják követni a konkrét intézkedések. Átmeneti időszak következik, és oda kell figyelnünk, hogy minden megfelelőképpen működjön a közvetlen kifizetéseknél. Nagyon fontos, hogy a rendelet bizonyos elemeit megfelelőképpen tudjuk érvényesíteni. Például azok az elemek, amelyek már most léteztek a mezőgazdasági politikákban, azok megfelelőképpen tovább folytatódjanak, illetve hogy mindaz, ami könnyen megvalósítható, az azonnal elinduljon. Ez például a szétválasztott támogatásokra vonatkozik, de azokra az esetekre, ahol a százalékos arány csak nagyon kicsi változtatáson ment keresztül. Aztán bizonyos országok ugye kaptak engedélyt a közösségi segítség kiegészítésére, nemzeti borítékból mindezeket a döntéseket elő kell készítenünk, hogy ezek 2014-ben megfelelőképpen működhessenek. A közvetlen kifizetéseknél az átmeneti intézkedések leginkább azokra a mechanizmusokra vonatkoznak, amelyek az mff felállnak kapcsolatban. Amennyiben csökken a támogatás, én azt javasolnám, hogy a bizottság által javasolt csökkentést ne az összes kapos kifizetésre vonatkozóan lineárisan valósítsák meg, hanem hagyjanak némi mozgásteret a tagállamok számára, hogy a támogatások újrakiosztását hatékonyabban tudják megoldani. Ami pedig a 2014-es átmeneti időszakot illeti a vidékfejlesztésre nézve, a bizottság csak a támogatások egy részét emeli ki, méghozzá a területhez kötött kifizetéseket, a környezeti kifizetéseket, azokat, amelyek a Natura 2000-re vonatkoznak, illetve azokat, amelyek a vízkeret irányelvre vonatkoznak. A tagállamoknak mindezt fel kell venniük az elkötelezettségeik közé, és a következő programozási időszakra ennek meg is kell valósulnia, különben a visszatérítések veszélybe kerülhetnek. Amennyiben viszont ez lehetséges, akkor a tanácsnak és a bizottságnak kettő javaslatot szeretnék tenni. Az egyik az, hogy a jelenlegi rendeletben létező eszközök listáját egészítsük ki, például az eszközökre nézve, illetve azokra a beruházásokra nézve, amelyeket módosított a reform, vagy pedig egyszerűen egy évvel meg kell hosszabbítani a jelenlegi programozási időt, tehát a 2007-2013-as programozási időt 2014-ig ki kell tolni. Mindez elengedhetetlen a tagállamok számára a visszafizetések, a visszatérítések tekintetében. Egyébként tarthatunk attól, hogy 2014-ben a negatív finanszírozási lehetőségek miatt, illetve a negatív hatások miatt a beruházók esetleg visszavonják a beruházásokat, és egy olyan űr keletkezik, amiben lehetetlen lesz munkahelyeket teremteni, ez pedig igen negatívan fogja érinteni Európa imidzsét. Köszönöm. George Lyon e poi Capula Santos. George Lyon. Köszönöm szépen, köszönöm Albertnak is, hogy felfrissítette a tudásunkat ezzel kapcsolatban. Az új kap tekintetében azt gondolom ez tényleg fontos, és meg kell nézni, hogy az új program keretében minden a helyén van, és a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy még egyszer megnézzék a lehetőséget, és a lehető leggyorsabban átültessék a gyakorlatba a közvetlen kifizetéseknél. Természetesen azt gondolom 2015-től kezdve ezt tényleg végre lehet hajtani és ha megnézzük a delegált jogszabályokat, itt ez bizonyos kereteket meghatároz, ez novemberig tarthat, amíg világosá válik a helyzet, és szerintem utána ezt tényleg a részletekben menően meg tudjuk megoldani. Az, amit szeretnék még megnézni, ez az új, a pénzügyi fegyelem kérdése, amit ki kell emelnünk, és azt gondolom, hogy ez az új megállapodásnál és fontos lehet ki fizet és kitartja be ezt a fegyelmet, vagy nem, ami a pilléreket illeti, nagyon fontos a közvetlen kifizetéseknél, a, a vidékfejlesztésnél tudunk elhelyezkedni bizonyos forrásokat, mert különben két különböző pozíciónk van, az egyik, amiről tárgyalunk, a, a másik pedig az a csomag, amit önök összeállítanak, tehát azt hiszem ezt konzisztenség kell tennünk, hogy tényleg képesek legyünk megállapodásra jutni. Köszönöm szépen. Grazie George. Luis, poi Feimo. Köszönöm szépen, Luis. Kedves kollégák, megragadom az alkalmat, hogy felajánlom az együttműködést Albert Desznek. Azt gondolom, hogy a kap reformján mindenképpen együtt kell működnünk. Vannak még nyitott kérdések a tárgyalások kapcsán itt az írelnökség végén. A parlament mindig is mondta, hogy a kap összes fejezetével kapcsolatban van tárgyalási mandátumunk, de ezt nem ők így, ezt a tanács és a bizottság ezt nem így látta. Éppen ezért azt gondolom, hogy akkor jelen körülmények között kell folytatni a tárgyalásokat, de itt figyelni kell az átmeneti szabályokra is. Itt az egyik transfer az a pillérek között, egy nagyon fontos terület. Önök is tudják, a parlament és a tanács pozíciói nagyon vesz, messze vannak egymástól. Azt mondtuk, hogy 15%-ot lehet átvenni az első pillérbe, de ebben nem tudunk, de a tanács itt igazából kevés mozgásteret akar adni nekünk, és itt szerintem tárgyalnunk kell. És valahogy sikere kell vinni a parlament álláspontját. Semmi sem történhet meg a parlament véleménye nélkül, az együttdöntés keretei között tudunk itt tárgyalni, és van egy tárgyalási mandátumunk meg kell próbálni tehát előkészíteni a mi kompromisszumos ajánlásainkat, és megfelelő széles támogatást kell szerezni itt a parlamenten belül, és utána tárgyalunk a tanácsról. Így egy általános csomaggal tudunk a tárgyalásokra menni, és a plenárison is nekünk kell megállapodnunk, és azt gondolom, hogy Deszúr jelentésére nézve ez egy fontos lépés lesz. Azt gondolom, hogy az együttműködésünk az eddigiekhez hasonló. a jövőben is jól alakul. Köszönöm szépen. Byla důležitou legislativu. E, zemědělská veřejnost e, očekává s určitou nejistotou rok 2004. E, nagyon fontos, hogy a közvélemény várja, hogy mi fog történni, és mi fog történni ebben a periódusban, a következő időszakban. Tehát itt kompromisszumot kell találnunk, ami lehetővé teszi azt, hogy a 2014-től a gazdák számára ne elveszett évek legyenek, tehát hogy ne tudjanak beruházni, és ezért nagyon fontos, hogy az új pénzügyi perspektívák ne vezessenek az átmeneti időszak az agrárterületen veszteséghez éppen ezért. Ezért én e, támogatnám az itt javasolt időterveket, és támogatnám azt is, hogy e, ebben a jelentésben a tagállamok rugalmassága a lehetőségeik terén kihangsúlyozásra kerüljön, annak érdekében, hogy 2014-től a források amelyek a költségvetésben szerepelnek, lehívhatóak legyenek. És még van néhány más módosítás, amelyet majd a módosító indítványok területén szeretnék megbeszélni, de mindenképpen hamarosan kellene kompromisszumot találnunk, ez mindenképpen nagyon fontos. Köszönöm szépen, Rita Reimers következik. Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha minél hamarabb megállapodásra tudunk jutni, és a módosító indítványokat is minél előbb benyújtjuk. A cukorpiaci rendeletet említette az előbb kollégánk, és én azt gondolom, hogy ott a kóta előtt, kóta utáni szabályozásokkal is már foglalkoztunk. Tehát, hogyha a bizottságban még nem is zajlott le a végszavazás, azért nézzünk bele ebbe a rendeletbe annak érdekében, hogy megnézzük, hogy ott az átmeneti szabályozásokat hogyan oldottuk meg, hiszen nyilván nagyon fontos, hogy az agrárreforma kapcsolatban először végszavazást kell tenni, de azért már a piaci szabályozás területén nézzük meg, hogy milyen megoldásokat találtunk, milyen irányba tudunk talán elmozdulni, ez talán megkönnyíti majd az állásfoglalásunkat az átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban is. Egyébként meg nagyon örülök annak, hogy ilyen élénk vita alakult ki. Köszönöm szépen, és nincs is tovább, hoz, további hozzászólása, jól látom, akkor köszönöm Desz úrnak, a jelentéstevőnknek, illetve még megadom neki a szót, hogyha szó szeretne jutni, illetve a, a DG Agri, Agri főigazgatóság képviselőjének adom meg az ötöné a szó, Köszönöm szépen. Valóban látom, hogy az ajánlást nagyon sürgősen el kell fogadni az év végé előtt, és biztosítani kell egy biztonságos megközelítést a gazdák számára, hogy 2014-ben a kifizetések megtörténhessenek. Három pontra szeretném felhívni a figyelmet. Az első a több éves pénzügyi kerettel foglalkozik. Itt a pillérek közötti pénzmozgásokról van szó, ezt biztosítani szeretnénk, és erre megfelelő szabályokat kívánunk alkotni és a tárgyalásokat egyelőre nem sikerült a két intézmény között lezárni, a parlament és a tanács között, de ezek az elemek zárójelesen ott vannak még mindenhol. Azt gondolom, hogy teljesen világos, hogy mire törekszünk a több éves pénzügyi keretben, és az átmeneti szabályoknak is ezeknek megfelelően kell alakulniuk majd. Mint már mondtam, az elemek megvannak a javaslatunkban, a külső konvergencia és a rugalmasság is. A második pont a vidékfejlesztés. Az a tény, hogy itt javaslatot készítettünk arra, hogy a régi intéz a régi módszereket, tehát terület alapú kifizetéseket alkalmazunk az új pénz, pénzek pénzekkel is, és ez azzal függ össze, hogy megfelelő implementációs időszakra van szükség a közvetlen kifizetéseknél. Ugye, tehát ezzel pár, párhuzamosan folyna a kettő, a direkt kifizetések és a vidékfejlesztés. Az összes többi elem esetében nem látjuk a szükségességét annak, hogy ilyen átmeneti kezelést alkalmazzunk. Az új időszak program készítését folytatni kell, és a lehető leggyorsabban igyekszünk alkalmazkodni az új feltételekhez, ami pedig a többi strukturális alapot illeti. Itt, itt is azt gondolom teljesen szokásos, hogy az új pénzeket az új program keretei között költik el, és szerintem ezt a szabályt kellene alkalmazni a jövőben is. Éppen ezért arra kell figyelnünk, hogy az a közvetlen kifizetések logikáját követjük a vidékfejlesztés területén is. Utoljára, de nem utolsó sorban, ami pedig a cukor és a bor kérdését, a szőlő kérdését illeti, nem gondolom, hogy itt átmeneti szabályokra van szükség ezen szabályozásokban, itt politikai megállapodásokra van szükség a reform összefüggésében, és ezt a politikai megállapodást átültetjük szépen közvetlenül a megvitatott szabályokba amire júniusban került sor egyébként. Nem gondolom, hogy itt plusz átmeneti szabályokra lenne szükség. Ennyit tudtam erről elmondani pillanatnyilag. Köszönöm. Albert tesznek adok újra szót, viszont Jegle asszony delegációját szeretném üdvözölni, egy német delegáció, örülök, hogy eljöttek és meglátogattak bennünket, és köszönöm azt is, hogy érdeklődést mutatnak. Elizabeth szót is kap egy rövid üdvözlésre, és utána Albert. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kell üdvözölni őket, hát természetesen üdvözöltem a csoportot, ma délelőtt beszéltem is velük olyan emberekről van szó, akik később a mi mezőgazdasági politikánkat átültetik a gyakorlatba, és a gazdákkal együtt működnek. Egy másik kérdésem van, elnök úr, hogyha most mindenkit végighallgattam, és a bizottság képviselőjét is, azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy itt az Albert Deszféle jelentésben gyorsan eredményre kell jutni. Az időkeret egyébként erre az évre szólt, nem? Tehát van egy menetrendünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni a gazdák érdekében, tehát akiket érint ez, mert ő, miattuk kell ezt végrehajtani, mert a kollégákat itt hallgatva, itt másfajta megközelítések is vannak, és ha látjuk a menetrendünket, aztán a fordítás két nap múlva érkezik, vagy még nincs meg, és már végigvettük ezt a helyzetet, hogy akkor mit csinálunk a menetrenddel, hogyha csúszást látunk. Tehát, hogy tényleg idén eredményre jussunk. Ez lenne az egyik legfontosabb feladatunk, és Albert is ezt akarja szerintem, és ebben mindenképpen támogatni szeretném őt. Most pedig Albert Desz kap szót. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és persze elég nehéz helyzetben vagyok, illetve minnyáján nehéz helyzetben vagyunk, hiszen meg kell írnunk a jelentést, és hát nagyon sok minden meg még függőben van. És ezért, Elizabeth, azt gondolom, hogy azért fogjuk tudni tartani az időtervünket, ami hát valóban eléggé szűk, de ahogy már a bevezetőmben is elmondtam, hogy mindenképpen ö, oda kell figyelnünk arra, hogy itt a szakbizottságban szeptemberben megszavazzuk a jelentést. És néhány dolgot lejegyeztem abból, amit elhangzott, figyelembe is fogok venni ebből sok mindent, és hát együtt kell dolgoznunk az első megállapításom az volt, hogy nagyon szorosan kell együttműködnünk, és hát pont az, a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevőkkel nagyon szorosan és minden érintett és részvevővel igyekeznünk el megfelelő szabályozást kialakítani azért, hogy a pénzüket megkavassák a gazdák jövőre is. És néhány különböző vélemény is elhangzott, tehát ugye részben a bizottság részéről az is elhangzott, hogy már az új programot is el kellene kezdeni, de hát az az igény is elhangzott, hogy inkább a régi program fusson tovább, tehát azért itt ezek között az igények között kompromisszumot kell találni, és hogyha megnézem az lehetséges intézkedéseket, akkor azt hiszem, hogy azért itt egy kicsit ellentétben vagyok a bizottsággal. Azt gondolom, hogy ha a bizottság erre tud egy utat, módot, akkor köszönöm, és előre megköszönöm, és felveszük ezt a jelentésbe, de az lehetetlen, hogy 2014-ben a, ne tudjanak a gazdák befektetni. Ez nem illik a mai világban uralkodó gazdasági helyzethez. Hát pont most kellene nagyon gyorsan beruházásokat végrehajtani a gazdáknak a jelenlegi gazdasági helyzetben. Tehát mindesetre köszönöm a hozzászólásokat. Nem tudtam most megítélni, hogy a cukornál és a bornál, hogyha gyakorlatilag nincs is szükség a bizottság szerint különböző rendkívüli szabadság szabályozásra, akkor pedig nem kell ezzel foglalkozom. Ha viszont szükség van ott is átmeneti rendelkezésekre, akkor az nagyszerű, akkor arra tudunk koncentrálni, amire szükség van, és akkor azt gondolom, hogy kompromisszumot fogunk tudni találni, ami hát biztos, hogy még javításokra fog szorulni, tehát még biztos, hogy később lehet majd rajta még változtatni, és mindaz, amit pedig nem fog tartalmazni a jelentés, az pedig majd a szeptemberi módosítóindítványokban kell e, benyújtani és beépíteni a jelentésbe, de én azt gondolom, hogy a mi részünkről az időterv betartható lesz annak érdekében, hogy az majd megvalósítható is legyen. Tehát figyelembe kell venni, hogy azokat az igényeket, amit itt például a szomszédom is már itt elmondott, hogy van, amit akár előbb is végre tudni kell hajtani, hát erről azért nem lehet szó, mert én a tagállamok is elmondták, hogy minden erőfeszítésükre szükség lesz ahhoz, hogy ezt a nagyon széles spektrumot az agrárgazdaság területén eleve 2016. január 1-től tisztán bevezethessék és végrehajthassák. Tehát én nem hiszem, hogy 2014-ben még valamiféle nagy lépéseket előbbre lehetne venni, én azt gondolom, hogy ez örüljünk, hogy a 2015-ben megvalósulnak. Tehát én nem hiszem, hogy a, hogy a közvetlen kifizetéseket 2014-ben már módosítani lehet. Nagyon köszönöm az elmondottakat, köszönöm a vita készségüket is, és továbbra is akkor kontaktusban maradunk, és minden részevől egyeztetni fogunk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! És akkor el is jutottunk a következő pontunkhoz, ez a napi rendünk 8-as pontja. Itt a tejtermelés fenntartása a hegyvidéki térségekben, a hátrányos helyzetű területeken és a legkülső régiókban a tejkvóta rendszer megszűnését követően. Herbert Dorfman következik, parancsoljon a szó. És egyébként, hölgyeim és uraim, ez a legelső eszmecsere ebben a témában. dopo la fine delle quote latte. Le condizioni difficili. Tehát itt arról van szó, hogy hogyan lehet fenntartani a tejtermelést azután időszakban, hogy a tejkvótarendszer megszűnik majd. Tehát gyakorlatilag pont az ilyen kiemelkedő problémákkal küzdő hegyvidéki területekben, térségekben ügyelnünk kell arra, hogy ö, ne kerüljön veszélybe a mezőgazdasági termelés. Herbertnek azonnal megadom a szót, parancsoljon! Albert még egyszer szót kér? Igen. Elnézést, elnök úr, egy fontos információt az előbb elfelejtettem annak érdekében, hogy a vita ne hogy rossz irányba menjen. A munkatársnőm szólt, hogy a piaci szabályozások területén nincs szükség átmeneti szabályozásokra, és ez nagyon fontos, tehát a piaci szabályozásokhoz nem kellenek átmeneti szabályozások, és ezért nem kell ezzel foglalkozunk, ez egy fontos megjegyzés még. Rendben, köszönöm szépen, Albert, hogy ezt elmondtad, és akkor Herbert Dorfmanni a szó, parancsoljon. Mint az elnök már elmondta, bizonyára fontos, hogy a tejtermeléssel a hegyi vidéken foglalkozzunk is, az unió távoli vidékein. Persze az Európai Bizottság a soft landinggel foglalkozó jelentésében megállapította, hogy a dolgok többé-kevésbé úgy mennek, ahogyan terveztük, tehát a soft landing és a kvóta kifutatása esetén, de azért az Európai Unióban mindenek előtt a hegyvidékeken komoly nehézségek is fenn, felmerülnek, vagy felmerülhetnek majd azért, mert a tejtermelés költségei egyszerűen magasabbak az ilyen vidékeken, és ami a liberalizáció esélyét illeti az egyik területen, ez hoz valamit, tehát a növekvő gazdaságok az ilyen nehéz területeken hát nem igen tudnak lépni. A hegyvidékeken egyébként jellemző az is, hogy számos olyan terület van, amely nem kínál más termelési alternatívát. Tehát vegyük például az Alpok vidékét, az ottani legelőket, ott nem lehet más alternatívát kialakítani, és ha gazdaságilag nézzük, és igazából tényleg csak ezek a kérődzek tudnak ott megmaradni. És ezért kéne a témával foglalkoznunk, mert az a reform, amelyről dönteni akarunk, az tényleges választ erre a kérdésre nem ad. Nem sikerült nekünk a közös piaci rendszerrel kapcsolatban vagy ezen keresztül új szabályokat kialakítani a tej területén. Elkezdtem dolgozni a jelentésen, egy néhány témát szívesen felsorolnék. Ez egy első eszmecsere itt a bizottságban, és most arra hívnám fel a figyelmet, hogy mi fontos az én szememben. Hogyha az első pilléről beszélünk a mezőgazdasági politikában, ott az a helyzet, és a reformban ez már szóba is került többször, hogy egyes tagállamokban a történelmi modell működik, és, de oly módon, hogy a szántóföldi területeket hátrányba hozzák egyes területeken és a perifériás területekre és a hegyvidékekre vonatkozik ez elsősorban, és ez nem is fog megváltozni azért, mert a leválasztás a termelésről, a tejtámogatás esetében oda vezetett, hogy bizonyos cégek nehezebb vagy rosszabb helyzetbe kerülnek. Itt végül is csak arra lehet felszólítani, hogy ezt a belső konvergenciát a lehető leggyorsabban hajtsuk végre, és ilyen hátrányos területeken a tagállamok legalább a termeléstől függő támogatásokat adhassanak, ahogyan ez megmaradt, a, hogy ezt a tejnél ismerjük, hogyha a belső konvergenciát nem teljes mértékben valósították meg. Az agrárpolitika második pillérében van egy néhány új leg a vidékfejlesztés területén. Most attól függ, hogy állami szint vagy regionális szintről van szó, a mindenkori tagállam függvényében, és itt vannak ezek a specifikus programok, amelyek egyes régiókban lehetővé teszik, hogy a hegyvidékeken vagy távoli vidékeken a tejtermelés még folytatódhassék. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy ezeken a területeken egyébként a beruházások is sokba kerülnek, az építkezés drágább, mint máshol természetesen, és hát éppen ezért a második pillér lehetőségeit is ki kéne használni, hogy legalább az egyenlő esélyeket biztosítsuk a gazdák számára. A fontos pont és probléma számos hegyvidéken a szállítás. Hogyan juttatjuk el a tejet a feldolgozott parba? A kvóta kifuttatása végül is ezt a problémát még csak súlyosabbá teszi, hiszen majd ritkábbá válik majd a tejtermelés, és minél kisebb a gazdaság sűrűség ezeken a területeken, annál inkább növekednek a költségek, hiszen ennél annál drágább lesz eljutatni a tejet a feldolgozó üzemekbe, tejüzemekbe, és talán az állami támogatások keretében kellene ezeket a magasabb költségeket kiegyenlíteni, erre lehetőséget kellene adni, hogy egyenlő esélyek működjenek. Ezen túlmenően azt is gondolom, hogy számos perifériás és hegyvidéken a közvetlen értékesítés és feldolgozás a gazdaságok szintjén lehetőséget kínál, főleg ahol turisztikailag azért jelentős potenciállal rendelkezésre, és ezt sokszor látjuk, hiszen ez piacot is jelent a specifikus, a konkrét termékek számára, és hát ezt érdemes lenne támogatni. Végül pedig azt gondolom, hogy meg kellene fontolnunk, hogy az értékesítési szervezetek szintjén, ahogyan ezt egyébként az egyik módosító tartalmazza is a közös piaci rendszerrel kapcsolatban, amit aztán nem vettek be a trilógusba, de itt a szakbizottságban egyértelmű többséget kapott ez a javaslat, hogy nem teremtünk-e lehetőséget arra, hogy az értékesítés és a feldolgozás területén különleges támogatási programokat indítsunk úgy, hogy például a PR munkát az értékesítésben javíthatják, például itt egy új megjelölés hegyvidéki termék címmel, hogy ezt erőteljesebben előtérbe állítjuk és jobban ismerté tesszük. Ez azt is jelenti, hogy akkor észszerű programokat kéne indítani arra, hogy a hegyvidéki és hátrányos helyzetű területek tejét jobban tudjuk értékesíteni. Ennyit szeretnék első pontokként, bevezetőként elmondani, de ez egy tervezet, és engem nagyon érdekel a kollégák véleménye is. Nyilván írásban is eljuttatnak ilyen véleményeket a következő napokban, akkor még figyelembe tudom venni, amit szeretnének. Az én menetrendem hasonló, mint az Albert Deszféle jelentésnél, vagyis nyári szünet előtt szeretném megírni a jelentést, és ez azt jelenti, hogy szeptember másodikán szakbizottsági szinten megbeszélhetnénk ezt a jelentést. Aztán szeptember második felében az Európai Bizottságnál lesz egy nagy konferencia, amit a biztos tervez a tejtermeléssel és a kvótával, vagy a kivutó kvótával kapcsolatban, és szerintem jó lenne, hogyha mi addig itt egy pozíciót tudnánk kialakítani, hogy ezen a konferencián el tudjuk mondani a saját véleményünket is. Köszönöm a kollégáknak az javaslatokat, az ösztönzőket. Grazie Herbert. Iniziamo il dibattito, hanno chiesto diversi colleghi. Köszönöm szépen, Herbert. Kezdjük meg a vitát. Többen is kértek szót. Köszönöm szépen elnök úr és Herbert Dorfmannak köszönöm ezt a kezdeményezést, és azt a készséget, hogy erre a nagy érzékenységi területre nézve javaslatokat nyújtott be arra, hogy hogyan lehetne megoldani, főként a tej szegmens területén az élet lehetőségét és a gazdálkodás lehetőségét továbbra is. Én azt gondolom, hogy nagyon is kötelességünknek kell tekintenünk az Európai Unióban, hogy a sokszínűségre is ügyeljünk a e, régiókban, a vidéki területeken, és természetesen ide tartoznak főként a hegyvidéki területek, és e, itt egészen lehetséges, hogy különleges megoldásokat kell találnunk arra, hogy ez megőrizhető legyen. Tehát a vidékfejlesztés területén a bizottság részéről újra és újra felmerül a, a hegyvidéki területeken történő termelés gazdaságosága. De hát én azt gondolom, hogy ez egy ad abszurdum, hogyha nem sikerül a közvetlen kifizetések területén bevezetni egy keppinget, és hogy ebből gyakorlatilag a hegyvidéki területek csak egy kis apró részt tesznek ki, és gyakorlatilag viszont az adott régiók sokszínűségét nagy mértékben biztosítják. Hogyha nem tudunk valamilyen módon a magasabb előállítási költségek kiegyenlítéséről gondoskodni, és arról, hogy ezek a személyek, akik ott a magas hegyvidéken még gazdálkodni hajlandóak, azok továbbra is hajlandóak maradjanak, hogyha nem tudunk valami kiegyenlítést találni, hát akkor nem tudom, mit mondjak. Tehát gyakorlatilag ezért ezt a kezdeményezést nagyon nagymértékben üdvözlöm, és nagyon örülök annak, hogy olyan területekről beszélünk, ahol tényleg javulást tudnánk elérni, hiszen itt a többletérték, ami a, a nagyon jó minőségű, kiemelkedő minőségű termékek gyártásából adódik, és nagyon fontos, hogy a felhasználók is nagy mértékben profitálnak ezekből a nagyszerű, jó minőségű termékekből, és itt azért nagyon nagy kereslet van ezek iránt a termékek iránt, és ezért tudnunk kell azt, hogy ezeknek a hegyvidéki gazdálkodói területeken gyakorlatilag ezek többletértéket jelentenek a továbbfeldolgozó üzemek számára is, hiszen itt azért munkahelyeket teremtenek, amelyek szintén ugyanígy a magashegyi területeken működő gazdálkodók függvénye, hogy ezek a munkahelyek megmaradnak-e, illetve hogy továbbiakat lehet-e kialakítani és éppen ezért nagyobb mértékben kell tudnunk őket támogatni, és a termékeik piacadobását is valamilyen módon támogatni tud, kellene tudni. Tehát én nagyon szeretném, hogyha tudnánk valamilyen megoldást találni, annak érdekében, hogy kooperációkat is támogassunk, akár olyan minőségi minősítésnek a kiadása vagy kialakítása segítségével, ami olyan termékeket jelölne, amelyeket ilyen magas hegyi területeken e, alakítottak. Én egyébként nagyon szívesen dolgoznék együtt ebben a jelentésben, és nagyon köszönöm Herbert torvannak külön ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen, Elizabeth. Martin Heusling következik elsőként. Igen, igen, Herbert Dorfman nagyon jó pontokat hoztál fel, amiken majd dolgozni fogunk tudni ezek mentén, de van egy-két pont, amit kifelejtettél például, hogy a tej csomag tárgyalása során már teljesen világossá vált, illetve a közös agrárpolitika mentén folytatott tárgyalások során is világosá vált, hogy sem a bizottság, sem pedig a tanács részéről nem volt konszenzus azt illetően, ahogy ez egyébként a bor szabályozás keretén belül is nincsen megegyezés azt illetően, hogy mit kellene tenni ezen a területen. Tehát gyakorlatilag az, hogy életben tartsuk a magas hegyvidéken működő tej termeléssel foglalkozó gazdákat, hogyha nem fogjuk továbbra is támogatni a tejtermelő ágazatot, akkor nem fogjuk tudni őket életben tartani. Németországban tudjuk, hogy a trend délről északra, gyakorlatilag mutat, és sokkal könnyebben lehet egyébként kikötők területén, mert ott gyakorlatilag a minden jobban megterem, és ezért gyakorlatilag ott lehet a legjobban gyakorlatilag tejt termelni és ezt nem lehet azzal gyakorlatilag meggyógyítani, hogy a magas hegyen termelt tejtermékeknek egy kis reklámot csinálunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az alpoki régiókra is gondolni persze, de azért vannak középhegységek is Németországban, ahol szintén nincsen alternatíva. Hogyha őket is valami rendkívüli prémiummal szeretnénk életben tartani, akkor ez egy nagyon drága programmá fog válni. Tehát én azt gondolom, hogy figyelembe kell venni majd a eszmecsere során a bizottsággal majd szeptemberben, hiszen szeptemberre beiktatunk egy konferenciát is abban a témakörben, hogy a Danton által javasolt programban milyen előrelépés lehetne elérni. Tehát nem szabadna ezt rögtön eltemetni, és azt mondani, hogy akkor adjunk egy-két alamizsnát a gazdáknak, akik a egyi vidékeken dolgoznak, hanem én azt gondolom, hogy inkább alapvetően végig kéne gondolni, hogy nem akarnánk-e alapvetően más módon vezérelni, irányítani a tejpiac életét a jövőben a tejkvóta kifutása után. Tehát én azt gondolom, hogy nem eh, nincsen semmiféle tilalom, hogy ebben a, eh, ezen a területén, ahogy Danton kolléga is javasolta, ebben az összefüggésben további gondolatokat ébresztünk és vitassunk meg a jövőben. Köszönöm szépen eh, Martinnak. Anyu kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr a brit szigeteken és Európa egész területén foglalkozunk el ezzel a problémával, ezzel a dilemával, hogy vannak olyanok, akik nagyon nehéz körülmények között próbálnak tejjel foglalkozni. És egyszerűen úgy tűnik, hogy ezektől a tejtermelőktől egyszerűen elfordul a piac. Sok helyen egyszerűen nem tudnak mással foglalkozni, mert mondjuk nem alkalmas a terület mezőgazdasági, más jellegű mezőgazdasági termelésre. Van, ahol a teheneknek szánt takarmányt más területekről kell átszállítani, és akkor ezt is kamionokkal kell nagyon rossz minőségű utakon szállítmányozni, aztán a tejet ugyanezeken a rossz minőségű utakon visszaszállítmányozni, és akkor végre létrejött egy olyan alap, amely méltányos körülményeket tudna biztosítani a szarvasmarha tenyésztőknek, és ez ugyanígy vonatkozhatna mondjuk a lyuk jutenyésztésre is hiszen itt is előfordulhat, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Megszületnek ugye a, a kis állatok, a borjak megszületnek mondjuk április, május táján, és akkor egész nyáron lehet legeltetni, és utána ősszel lehet adni ezeket az állatokat. Nagyon intenzív ágazatról van egyébként itt szó. Megváltozott a piac az elmúlt 50-60 évhez képest, és hát nem élhetünk a múltban, fogjuk már ezt fel. Grazie, Gneu. Brita, e poi si Köszönöm szépen, Brita következő. Köszönöm szépen. Igen, azt gondolom, hogy teljesen világos, hogy a tejtermelésnek a környezeti adottságok miatt a hegyvidéki területeken magasabb a költsége. Másrésztről viszont több feladatuk is van, mint csupán a tejtermelés, hiszen itt csupán nem igazából a tejtermelés csak a feladatuk, hanem hogy gyakorlatilag azért maradjon valamilyen képe ennek a tájnak, és a, ettől függ utána a turizmus. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vidékfejlesztés eszközeit használjuk arra, hogy strukturálisan ezeken a területeken észszerű programokkal gondoskodjunk arról, hogy az, ezek a hátrányok ezek az ilyen magas hegyvidéki területeken kiegyenlíthetőek legyenek, hiszen teljesen világos, hogy ők nem tudnak piaci ö, alapokon konkurálni más ö, tejüzemekkel, de ö, mégis a, gyakorlatilag, ami egy nagyon nagy értéket képvisel, az maga a táj, és a táj képnek a megtartása érdekében, és hogyha ezt szeretnénk, akkor tennünk kell valamit, és éppen ezért mindenképpen kézenfekvő, hogy egy struktúrális program keretében lehet megmenteni ezt a területet. És ezért Herbert nagyszerűnek tartom, hogy mind a három pillérre gyakorlatilag kiegyensúlyozottan elosztottad a kiinduló pontokat, és, és gyakorlatilag a, hogy arról is beszélt, hogy esetleg a marketing eszközöket jobban ki lehetne használni az adott kormány részéről ezeken a területeken. Persze azért vigyázzunk arra, hogy itt ebből nehogy valamiféle ö, kérvények ö, áradatát váltsuk ki ezzel, hiszen vannak olyan kormányok, ahol nem esnek ez alá egyes gazdák, és tudjuk, hogy például nálunk Észak-Németországban vannak olyan gazdák, ahol hát nem meredekek, hanem pontosan, hogy nagyon is lapos területek például, és az ő gondjuk nem az, hogy nagyon magasan vannak, hanem pont az, hogy a tengerszintje alatt helyezkednek el. És éppen ezért az ő problémájukat gyakorlatilag senki nem ismeri el, nem veszi őket figyelembe, mert hiszen ott a gazdáknak minden évben ki kell találniuk valamit, ami megoldja a problémáikat, de nem számítanak hátrányos területnek, régiónak, és emiatt gyakorlatilag ő a fő termékig nekik is a tej. Tehát én azt mondom, hogy gyakorlatilag pont a hegyvidéki területeken, ahol egészen más bevételeket generál ez a táj, amit azért a gazdák fenntartanak a tejtermelésükkel. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ezt így összekapcsolva nézzük ezt a két pontot, és ezért a vidéki fejlesztés területén nagyon jó eszközöket lehetne használni annak érdekében, hogy ezeket a pontokat ö, támogatni tudjuk. Köszönöm szépen, Brita. Szicheszki kolléga úr, parancsoljon. Racje ekonomiczne dla poglądów i tez. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a gazdasági előnyöket kellene megvizsgálnunk, és most ahhoz csatlakoznék, amit Egnyó úr az imént elmondott. fontos, hogy segítsük azokat, akik ilyen hegyi területeken élnek, és hogy megkapjanak minden tájékoztatást is arról, hogy milyen segítséget vehetnek igénybe. A tejtermelés általánosságban rendkívül átalakul ugye a kvóta megszüntetésével, és az egész tejcsomagot nagyon komolyan kell vennünk. Én úgy gondolom, hogy a tejcsomaggal kapcsolatban további információra lenne szükségünk, hogy pontosan fel tudjuk mérni a helyzetet. Ebből a szempontból nagyon jól jön ez a jelentés mert a tejtervelés a hegyi régiókban nagyon fontos. Itt általánosságban kisméretű gazdaságokról van szó, amelyeknek külön segítségre van szükségük. Ez a kis termelés, ez a tejtermelés egyfajta olyan életforma, ami nagyon régóta létezik bizonyos területeken, és ezt meg is kell őrizni egyáltalán nem kell félnünk attól, hogy beszéljünk erről a témáról, hogy felvessük ezt a témát mindenféle komoly fórumon, mert igenis nagyon sok mindenkit érint ez a kérdés. Reméljük, hogy a végrehajtás hatékony lesz majd, és a soft landing minél hamarabb megvalósul. Most nagyjából a kapreform megvitatásának az utolsó lépcsőjéhez érkezünk, és hát látnunk kell, hogy kicsit késlekedésben vagyunk, de még mindig jobb későn, mint soha, hogyha valamit megtehetünk, hogyha még mindig van lehetőségünk mondjuk a második pillér alatt ennek az ágazatnak a támogatására, akkor ezt tegyük meg, amíg még lehetséges a hozzáállásunkat is sok szempontból meg kellene változtatni, mondjuk abból a szempontból, hogy nemzeti forrásokból milyen támogatást kell és lehet nyújtani ezeknek a gazdáknak. Ugyanis sokszor ezek a kicsike gazdaságok igazából az egész országnak a gazdaságát nem befolyásolják, sokszor csak a saját közösségüknek termelnek, vagy pedig turistáknak termelnek. Összességében szinte elhanyagolható ezeknek a kis gazdaságoknak a gazdasági jelentősége. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem kellene odafigyelnünk ezekre a gazdaságokra, sőt, nagyon fontos lenne, hogy a verseny, a vad verseny nehogy elnyomja ezeket a kisebb gazdaságokat. Tehát megfelelő rugalmasságot kell biztosítani, hogy megmaradhassanak ezek a gazdaságok, hogy kaphassanak valamilyen támogatást, mondjuk a tej elszállítására és feldolgozására. Ezek a támogatások nagyon fontosak, ezek sokszor élethalál kérdések ezeknek a kis gazdaságoknak az életében. Hiszen ne feledjük el, hogy ezek a hegyi területek kevéssé lakottak, viszont kulturális, turisztikai szempontból nagyon sokszor komoly jelentőséggel bírnak. Ezek olyan kulturális értékek és olyan mégiscsak gazdasági értékek, amelyeket figyelembe kell vennünk és meg kell őriznünk. Örülök neki, hogy napirendre került ez a téma a mai napon, és hogy a jövőben is fogunk majd erről vitázni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy bármennyire kicsik is legyenek ezek a vállalkozások, ezek a gazdaságok, ezek attól még rendkívül fontosak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Paló Álvareshez szeretnék csatlakozni, aki árnyékjelentéstevő volt. Politikai elkötelezettségek miatt a mi frakciónknak az árnyékjelentéstevője nem lehet itt a mai napon, úgyhogy engem kért meg, hogy mondjam el a frakciónk véleményét. Ami a tej ágazatot illeti, rendkívül fontos a kapreform szempontjából, hogy figyelembe vegyük azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió perifériáján helyeznek, helyezkednek el, vagy amelyek hegyi régiók. Nagyon örülök annak, hogy Herbert Dorfmanhoz került ez a téma, mert ő nagyon jó megközelítést alkalmazott a problémák szempontjából. A kvóták tekintetében is egyetértek azzal, amit elmond. Nálunk Portugáliában kilenc olyan kis sziget van, amely nagyon kicsi gazdaságokkal működik, ugyanakkor nagyon más lehetőség nincsen arra, hogy más célra használják fel ezeket a földeket. Danten úr egyébként javasolt alternatív megoldásokat, hogy hogyan lehet elkerülni azt a katasztrófát, amivel a tejkvóták megszüntetése jár, de valószínűleg ezek nem lesznek elégségesek. Remélem, hogy a bizottság tanulmánya, amely szeptemberben kerül majd nyilvánosságra, egybecseng Dorfman úr szövegével, és reméljük, hogy sikerül majd csökkenteni azokat a károkat, amelyeket a tejkvóta megszüntetése jelent Európa legszegényebb, legkevésbé fejlett régióiban. Reméljük, hogy nem fognak megszűnni ezek a kis tejgazdaságok, hiszen ezek oda vezetnének, hogy teljesen elsivatagosodnak, elnéptelenednek bizonyos területek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy Dortmund úr foglalkozik ezekkel a rendkívül súlyos problémákkal. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Jim kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát kétség nem fér ahhoz, hogy a tejipar nagyon komoly problémákkal kell, hogy szembenézzen, a tejkvóták megszűnnek, és rendkívüli bizonytalanság vár a tej ágazatra az új rendszer miatt. Emlékszem arra, hogy milyen volt az élet mielőtt a kvóták bevezetésre kerültek, és arra is emlékszem, amikor még nem voltam politikus, és amikor beléptem a politikába, és elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor folyamatosan jöttek hozzám a tejtermelők, és az orrom alá dörgölték, hogyha bevezetik a kvótát, akkor óriási problémák következnek be. Most nagyjából ugyanezt történik, tehát megint a változástól félünk, de nem biztos, hogy ezek a változások azért annyira rosszak lesznek hosszú távon erre az ágazatra nézve. Elolvastam természetesen Dorfman úr jelentését, és Elizabettel együtt meg is látogattunk ilyen problémás területeket, hogy láthassuk, hogy ezekben a régiókban milyen kihívásokkal kell szembenézni. Az én régiómban is vannak ilyen területek, máshol is vannak, és egészen biztos, hogy Egnyi úrnak üzenete van, vagy igaza van abban, hogy segíteni kell ezeket a kis gazdaságokat abban, hogy a tejet el tudják szállítani, hogy az állatokat tudják szállítani. És meg kell néznünk, hogy ehhez a mezőgazdasági problémához milyen szociális és társadalmi jellegű problémák is csatlakoznak. Az igazság az, hogy könnyű megoldás valószínűleg nincsen, azt értettem nagyjából, amikor Dorfman úr hozzászólt, bár németül szólt hozzá, hogy a soft landingről beszélt, Marian Fischerból volt ugye a régi biztos, amikor ez elindult, és most pedig a miniszterek végleg úgy döntöttek, hogy meg kell válni a tejkvótáktól. Egyébként voltam én jelentéstevője a tejcsomagnak, és azok, akik itt vannak, tudják, hogy ez egy nagyon óvatosan összeállított csomag volt. És mindenki tudja, hogy mik voltak a problémák, hogy van-e egyáltalán elég védelem, tudunk-e megfelelő vélelmet, védelmet biztosítani ebben az ágazatban. Aztán lesznek magas szintű tárgyalások ebben a témában szeptemberben, de azt még nem tudjuk pontosan, hogy mi kerül megtárgyalásra. De egy valamit megtehetünk, méghozzá az, hogy a CAP reformnál egyértelműen ki kell mondani, hogy a bizottságnak nem engedélyezhetjük azt, hogy hosszú évekig azt mondja, hogy nincsen semmilyen probléma a tej ágazatban, amikor már mindenki tudta, hogy már legalább két éve rettenetes problémák vannak a tejágazatban, mire a bizottság hajlandó volt tenni valamit. Úgyhogy a soft landing az jó, de maguk a tejtermelők azért mégiscsak valami jobbra, valami jobb életre, jobb lehetőségekre várnak. Úgyhogy ha valaki végigment ezen a kvóta vitán, és végigment a kapreform vitán, akkor egyértelműen kiderült, hogy ezekben a régiókban nem számíthattak igazán segítségre a gazdák. Ez az igazság, nem tudok más mondani. És van itt még valami, amit nem szeretnék. Azt mondjuk tudom, hogy van ára annak, hogy ezeket a területeket megtartsuk olyannak, amilyenek. Ezek az emberek nagyon nehéz körülmények között élnek, Úgyhogy igenis felelősségünk az, hogy segítsünk ezeknek az embereknek. Ugye azt egyáltalán nem szeretném látni, hogy elfeledkezünk ezekről az emberekről és a problémáikról. Mert ezek a problémák komoly, masszív problémák. Ezek a területek el fognak néptelenedni, hogyha megszűnik ez a tejtermelési lehetőség, és igenis a mi felelősségünk, hogyha hagyjuk kihalni, elveszni ezeket a kis gazdaságokat. Úgyhogy Dorfman úrral egyetértek, mindannyian egyetértünk abban, hogy itt nagyon komoly problémák vannak a tejágazatban, a hegyi régiókban, illetve az Európai Unió perifériáján elhelyezkedő területeken. Tehát a mi felelősségünk, hogy felismerjük ezeket a problémákat, ezt meg is tettük, csak abban nem vagyok biztos, hogy milyen megoldások vannak. Köszönöm szépen Jimnek, most George következik, majd McGinnis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Richard Parkin kollégám helyett fogok most hozzászólni, mert ő az árnyék jelentéstevő, de más politikai elkötelezettsége volt, úgyhogy nem tudott a mai napon eljönni, és nem ért vissza Finnországból időben. 16-17 évig én magam is figyeltem még hozzá közelről, hogy hogyan működik a tejtermelés, hogy milyen problémákkal kell a tejtermelőknek szembenézniük. Mindezt mondom a finn kollégám nevében. És akkor láttam, hogy milyen komoly segítségre van szükségük. Tehát a kollégám azt szeretné elmondani, hogy a tejtermelők jövőjét biztosítani kell, hiszen Finnországban egészen északi területeken szinte a sarkvidékig, vagy a sarkkörig folytatnak mezőgazdasági termelést nagyon nehéz körülmények között, és ezeknek a területeknek megfelelő segítséget kell nyújtani. A Jukipos kollégám az imént azt mondta, hogy adjunk nekik egy kis pénzt, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik, vagy eltűnnek, vagy nem, hát az nevetséges. Azt is szeretném elmondani, hogy nekünk most itt nagyon komoly döntéseket kell meghoznunk, hogy a tejtermelés jövőjét biztosítani tudjuk. Ez nem feltétlenül termelési szempontból fontos, inkább szociális társadalmi szempontból fontos, hogy megmaradjanak az emberek ezeken a területeken, hogy ne néptelenedjenek el ezek a területek. A tejkvóta megszűnése valóban nagyon sok területet nehezen érint, az árak volatilitása nem tudjuk, hogy hogy fog majd alakulni, ezért nagyon sok európai országban, többek között Finnországban is nagyon komoly problémák alakulhatnak ki. Nem mintha ezek a gazdaságok lennének a legversenyképesség gazdaságok, de ez nem jelent, legversenyképesebb gazdaságok, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene ezeket támogatni. Köszönöm szépen, Megginis asszony következik. Egy néhány konkrét megjegyzést engedjenek meg. Azt, gond, azt hittem elmúlt héten elvégeztük a munkát, és most látom, hogy kezdődik a munkánk. Itt a több éves pénzügyi keret, az átmeneti intézkedések, és ez a fontos jelentés. És járt jártam a régióban, amit Herbert és Elizabeth meghívott bennünket, és valóban ez a helyzet, érdemes megévni őket, és érdemes elgondolkodni ezen. Ezért, amit el tudunk követni, hogy segítsünk Herbertnek a jelentésben, el kell tenni. Mi, ott, mi Írországban versenyképesek vagyunk, és komoly verseny is van a tejtertelméssel kapcsolatban és Egnő, eh, amit mondott, persze méltánylom, ami elhangzott, bár egy kicsit keményen mondta, de azt gondolom, hogy eh, öt év múlva meg kell fizetni a gazdákat, hogy elkezdjenek dolgozni, mert ők felelősek a tájvédelemért is valahol, hát ők tartják rendben a környezetüket. Érdemes lenne a kap keretei között erről is beszélni, és felvetni, hogy itt azért többről van szó, és Herbert kezdeményezését támogatni tudom, nézzük meg, mit gondolnak az egészről a gazdák. Ezen is el kéne gondolkodnunk. Életre van szükség ezeken a területeken. És az életet az a gazdálkodás tartja fenn, és hát a gazdáknak éppen ezért elsőrangú szerep jut. Várom ezt a jelentést, és azt gondolom, hogy mindenképpen a parlamentnek itt lépnie kell. Egnyú, köszönöm szépen, hogy újra reagálhatok ez nagyon nem volt tisztességes, amit George mondott szerintem. Tehát mélt, méltósággal kell nyugdíjba menni, visszavonulni, ennyit akartam mondani. És mit tehetnek még ezek az emberek, hogy kitartanak a gazdá, gazdaságok mellett, és tovább gazdálkodnak. Ez sokkal jobb a gazdaságnak, meg nekik is. Ennyit akartam mondani. Albert Desznek adok szót de köszönöm a magyarázatot is. Egnyú, köszönöm elnök úr. Egnó kollégára szerettem volna reagálni, nem olyan könnyű, könnyű itt váltani, tehát itt a, a teheneket lecserélni valami más állattal, tehát ez nem így van, ez, jártunk Karintiában, Elizabeth Köstingernél, és Herbert Dorfmannal is jártunk Dél-Tirolban, és hát ismerem a helyzetet a családommal is, Gyakran jártam egyébként Dél-Tirolban, ott gazdaságoknál nyaraltam a falusi turizmusban, és el kell, hogy mondjam, 49 tehenem volt még akkor ebben, és mondtam a gazdának ott, hogy a fiatalembert, aki átveszi, vagy aki örökli, azt küldje el egy fél évre gyakorlatra hozzám, és ez a gazda azt válaszolta nekem, hogyha a fiatalembert egy fél évre elküldi vidékre, a, akkor az már nem fog kézzel kaszálni a hegyi legelőkön, mert hogyha hogy Silóba két 20-30 hektárt tudok feldolgozni, és gyakorlatilag az egész családdal dolgoznak egy fél hektáron, Dél-Tirolban, tehát láthatjuk, hogy milyen eltérőek a termelési feltételek. Mit is akartam ezzel a példával mondani? és köszönöm azt a támogatást egyébként, amit sokan említettek itt, hogy Finnországról van -e szó, a szigetekről, vagy a hegyvidékekről, a hegyi területekről. Itt legalább meg kell alkotni annak azt a jogot, azt a jogosultságot, hogy ezek a gazdák a második pilléren keresztül kaphassanak támogatást, hogy ezt ne vegyük versenytorzulásnak ez egy lehetőség, mert így tudjuk a tejtermelést ezeken a területeken megőrizni. Az a pár százalék tej, amit ott termelnek, azok az európai piacot nem fogják összezavarni. És hogyha még azt is látom, hogy ezeken a történelmi hozamok alapján, mint Dél-Tirolban például az első pillérben 60 eurós eh, kompenzációt fizetnek, míg Lombardiában 600 eurót fizetnek kompenzációként, akkor nem tehetjük lehetővé, hogy ne legyen a második pilléren keresztül támogatás, hogy ezek a hagyományos gazdálkodási formák megmaradjanak ezeken a vidékeken. Örülök, hogy Herbert Dorfman déltirolikoint jól ismeri a helyzetet, és ezért ő írja a jelentést. A frakciónk mindenképpen elkövet mindent annak érdekében, hogy itt egy észszerű megoldást találjunk. Martin Heusling, és utána Herbert. Martin? Hangsúlyozni szeretném még egyszer, hogy ezekben a régiókban a tejtermelőknek nem kell nyugtatókat osztogatni, hogy ma kaptok még egy kis plusz pénzt a hátrányos helyzetű régiókban. A második pillérből ez a pénz, Herbert, ez nem fogja megoldani a problémát. Annyi pénz nincs is a második pillérben, Ugye második pillért igencsak csökkentették, legalábbis Németországban drasztikusan csökkentették. Honnan jönnek majd ezek a pénzek a hegyvidékekre, a régiókra, de vonatkozik ez a középhegységekre is. Hogy tudunk majd plusz ösztönzőket adni? Honnan? és remélem Herbert foglalkozol a jelentésedben ezzel, hogy piaci intézkedésekről is beszélni kell, nem csak arról, hogy adunk plusz 50 vagy 100 eurót, ez a végén nem képes megoldani a problémánkat. Azt gondolom, hogy offenzíven kell tárgyalni az Európai Bizottsággal szeptembertől. Ne gondoljuk, hogy termeléshez kötött kifizetésekkel vagy kompenzációkkal még a végén egy pár vagy euróval ezt meg tudjuk menteni. Ez nem oldja meg a probléma lényegét. Herbert, a következtetéseket, az összefoglalót. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom összefoglalni mindazt, ami elhangzott, mert szerintem nagyon érdekes dolgokat hallottunk, javaslatokat, ötleteket. Ott kezdem, ahol Martin Heisling éppen abba hagyta. A hegyvidékeken van egy probléma. Hogyha piaci intézkedéseket találunk ki, ahogyan te ezt itt említetted, vagy ilyeneket dolgozunk ki, akkor ezek csak az egész európai termelési területre vonatkozhatnak. Tehát általános érvényű piaci intézkedésekre van szükség. Hogyha most megnézzük, a tejtermelés is egész Európában egy kicsit vonzóbb lesz, mert vannak piaci intézkedések, amelyek kedvezőek. Nos, ez azoknak fog segíteni, akik nagy területen nagy mennyiséget termelnek azoknak pedig nem, akik kis területen termelnek keveset. Ez a dilemma. Ez, ezért kell gondolkodni ezen. És kísérletet is teszek, és várom, hogy jöjjön a jó input a kollégáktól, hogy nagyon konkrét intézkedésekről gondolkodjunk el a hegyvidékeken, a perifériás területeken, mint Kapolos kolléga mondta az imént, vannak ilyenek, hát távoli szigetek például. Gondoljuk végig nagyon konkrétan, mit tudunk itt tenni annak érdekében, hogy ezek a területek tényleg némi előnyt élvezzenek, amely legalább többé-kevésbé a hátrányukat kiküszöböli elnézést a szójátékért. Most nem akarok mindenre reagálni. Egnyú kolléga, amit már többször elhangzott, elmúlt évben elutaztunk Köztinger kolléganőhöz és hozzám, tehát a mi hazánkba, és hát azt gondolom, hogy jót tett volna, ha részt vesz egy ilyen utazáson. Sokkal nehezebb, mint néha gondolják. Tehát nagyon nehéz ez. Ott azok nagyon fiatal gazdák, akik ott dolgoznak, és igenis joguk van hozzá, hogy tovább gazdálkodjanak. És hogyha két bárányt eladnak, akkor nem fognak gazdálkodni. Kérem, jöjjön el, nézze meg, hogy miről is van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerintem röviden az utolsó pontot meg kéne még néznünk a napirendből, hiszen nem sokára be kell fejeznünk. Itt az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről van szó. Önök is tudják, kedves kollégák, hogy az Európai Bizottság a 2014-es költségvetési tervezetét közzétette, és ez a kezdete a költségvetési eljárásnak. Június elején a három elnök az, egy, az egyes intézmények részéről megállapodott abban, hogy milyenek legyenek a keretek 2014 és 2020 között. És hát itt visszaigazolják azt a kiadási csökkentést, korlátozást, amit elfogadtak februárban, és hát mi is elfogad, megszavaztunk elmúlt héten Strasbourgban aztán az agrárpolitika esetében ez azt jelenti, hogy nagyon jelentős csökkenésekkel számolhatunk a következő években. Ezt a szakpolitikai igazgatóságunk egyértelművé tette a 2014-es költségvetés bemutatásakor. Ez a több éves pénzügyi keret első éve, és egy 5%-os csökkenéssel kell számolnunk. Mert csak így tudjuk a költségvetési fegyelmet biztosítani. Egyébként pedig a tervezet egyéb intézkedéseket is tartalmaz. A vidékfejlesztés és a piaci intézkedések területén is lesznek csökkentések. Ami ezeket a második pilléreket illeti, Longó urat üdvözlöm a bizottság részéről, tehát hallottuk tőlük magyarázatot. Arra van szükség, hogy e, a nyári szünet előtt a módosítóinkat előterjesszük. Egyébként júli 22-e, július 22-e dél a módosítók előterjesztésének határideje. Dáncsa asszony kap szót. După o întârziere de mai bine de o lună care ne-a împiedicat să avem până acum un proiect de aviz, pe 27 iunie cele trei instituții ale Uniunii. Igen, köszönöm szépen június 27-én két hetes késéssel a bizottság azért megállapodott abban, hogy a 2014-től 2020-ig tartó több éves pénzügyi keretek kérdésében és a nyújtásra került az erre vonatkozó javaslat, és a második bekezdésben a közös agrárpolitika is szerepelt, ahol mi összehasonlítottuk az Európai Bizottság javaslatát az eddigiekkel, ami egy 2,5 és 3 százalék közötti csökkentést jelentene, ami a 2007-2013-as pénzügyi keretekhez képest. És sőt, a 2013-2017 között, az már egy ennél is jelentősebb csökkenést jelentene. A 2014-es költségvetési évvel kapcsolatban a második rubrikában 2,5%-kal csökkennek ezek az összegek 2013-hoz képest. Most nincs túlzottan sok időnk erre, éppen ezért nem szeretnék itt részletekbe menni, de azért utalnék arra, hogy a gazdák az Európai Parlamentre tekintenek, a mi szakbizottságunkra, és ezt az évet nagyon fontosnak tartják, hiszen ez az átmeneti év, az Európai Unióban. Tehát ez egy nagyon döntő év, és ezek a költségvetési csökkentéseket, ezeket meg kell vitatnunk itt a szakbizottságunkban, meg kell találnunk rá a megoldásokat a kollégákkal együtt annak érdekében, hogy ö, méltányosan reagálhassunk ezekre a csökkentési igyekezetekre. Tehát nagyon fontos az is, hogy a holnapi napon találkozni fogok a költségvetési jelentéstevővel, és a részleteket a 2014-től 2020-ig tartó közös pénzügyi politikára kapcsolatban az igényeinket el fogom mondani. És még 16 pilot projektünk van, 11 folyamatosan zajló projektünk is van ezzel kapcsolatban. Ezt szerettem volna elmondani, és szívesen állok rendelkezésükre, a kérdésük van. Köszönöm szépen, Lancsilla. Van-e valakinek kérdése? Luling asszony, parancsoljon. Igen, lenne csak egy egészen rövid kérdésem. Az előadó azt mondta, hogy vannak még olyan költségvetési megszorítások, amikre megoldást kell találni. De ha nincs pénz, akkor mégis milyen megoldást próbálunk itt találni? George? George, javasolj valamit te. Hát, hogyha nem lenne válság, akkor jövőre újra meg lenne a pénz, és akkor ugyanúgy működtetni a KAP, mint eddig. Ez jó? Lulling asszony. Na jó, de azért gondolkozzunk már inkább komolyan. Mindenki azt mondja, hogy keressünk megoldásokat, de hát mégis hol van itt megoldás, vagy honnan lehet megoldást találni, mert én itt aztán semmilyen megoldást nem látok. Kérjünk több pénzt. Hát ez nem fog működni, mert nincs mert hogy ugye megvan a keret, és megvannak a megállapodások. Úgyhogy az nagyon jó, hogy itt azt mondjuk, hogy majd találunk megoldást, és akkor azzal kecsegtetjük a gazdákat, hogy majd lesz megoldás, mikor mi már itt és most tudjuk, hogy nem lesz semmilyen megoldás. Akkor majd Dalongó képviselő megmondja nekünk, hogy mi a megoldás. Köszönöm, elnök úr! Hát kellene talán valamilyen varázs szó, amivel el tudjuk űzni ezeket a problémákat. Na jó, térjünk a tárgyra. Én azért adnék egy megoldási javaslatot, és két fontos pontra korlátoznám a hozzászólásomat, mert tudom, hogy nincsen nagyon sok időnk. Először is itt van ez az új helyzet, ami most először áll elő, ez ugye 2014-re vonatkozik, de az elkövetkezendő években valószínűleg ugyanaz lesz a helyzet, méghozzá egészen konkrétan az első pillérre célzok. Tehát megváltozik a helyzet, méghozzá az, hogy a plafonérték alatti márzsok eltűnnek. Aztán a költségvetési fegyelmet javítani kell, és hogyha folyamatosan csökkennek az összegek, akkor nem tudom, hogy fogjuk-e tudni tartani a költségvetési fegyelmet. Ezt a két paramétert kellene figyelembe venni abban a jelenlegi költségvetési folyamatban, ami most indul el. És elnök úr, szeretnék még valamit elmondani a második pillérrel kapcsolatban, a vidékfejlesztéssel kapcsolatban. A bizottság összegei megfelelnek a több éves tervezésnek. Megvan a globális plafonérték, amit az MFF előír, és a bizottságnak ehhez képest egy igen korlátozó jellegű megoldási javaslattal kellett előállnia, amelynek az az alapja, hogy a 2013-as költségvetést hamar el fogják fogadni, és hogy a jelenlegi projektek és a 2014-2020-as projektek kifizetése megfelelőképpen működik majd. Ami a 2014-et illeti és a költségvetési módosítást, itt ugye a 2017-2014-es időszak után a 2014-2020-as időszakra kell áttérnünk, és abból a hipotézisből indulunk ki, hogy a 2014-es projekteknek körülbelül az 50%-át fogják elfogadni, és ezek esetében kerülhet majd sor előleg kifizetésére. Tehát a vidékfejlesztés témakörében eléggé nehéz helyzet áll majd elő. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Delongo doktornak a hozzászólását, még ha megoldási javaslatot nem is adott, de legalább jó hírekkel szolgált. És hát valóban a tagállami egoizmusokat félre kell tenni. és azt azért elmondanám, hogy a tanácssal és a bizottsággal megkötött megállapodást nagy többséggel el is fogadtuk. És egyelőre úgy tűnik, hogy ezzel az eredménnyel meg is kell elégednünk. Nem tudom, hogy az előadó szeretne még egyszer hozzászólni, mert hogyha nem, akkor le is zárom az ülést, és azt szeretném még elmondani, hogy a litván miniszterrel fogunk találkozni holnap reggel 9-kor, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy pontban 9-kor legyen itt a teremben. Köszönöm.